a biztos úrnak adok szót. Parancsoljon, biztos úr! Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők! A Maldív-szigetek kormánya fontos lépéseket tett a belföldi erőszak az információhoz való jog jogszabályozása érdekében, az oktatás és az egészségügy jogszabályozása érdekében a családon belüli erőszak ellen, ugyanakkor ezt aláássa mindaz, hogyha a kormány nem tesz azonnali lépéseket a demokrácia állapotának helyreállítása érdekében és a demokrácia alap értékeinek tiszteletben tartása érdekében. A Maldív-szigetek egy törékeny és fiatal demokrácia. Az új, alapi, alap, az új alkotmány elfogadása és a 2008-as választások óta egyenetlen volt az előrelépés volt egy vitatott hatalom átadás 2012. februárjában az akkori események még mindig alássák annak a lehetőségét, hogy tartós haladás következzen be a Maldív szigeteken. Nasid elnök kiélezte az, a helyzetet, őrizetbe vették terrorizmussal kapcsolatos cselekmények miatt és 2012-ben a Nemzetközi Bíróság kezébe került az ügy Norvégia, és más országok is kértek egy nyilatkozatot, amelyben hangot adtak a helyzettel kapcsolatos aggályaiknak. Az első meghallgatás ugyanis úgy következett be, hogy jogi képviseletet nem biztosítottak. Az elítélése 13 éves szabadságvesztésre ítélték ide márciusban. Ezt követően az Európai Unió egy további közlemény adott ki, amelyben komoly aggáinak adott hangot, azzal kapcsolatban, hogy méltányos volt-e az eljárás, és hogy aláásták az embereknek az igazságszolgáltatás iránti bizalmukat. A demokratikus elvek tiszteletben tartását hangsúlyoztuk, a jogállamiság, az alkotmány, a méltányos igazságügyi eljárás iránti tiszteletet. Szeretném megragadni ezt a lehetőséget, és hangsúlyoznám ismételten, hogy ezen elvek mennyire fontosak. Ezek ugyanis az Európai Unió alapító elvei közé tartoznak, és teljes mértékben meg vagyunk győződve továbbra is arról, hogy ezek mennyire fontosak ugyanis így, tudunk, így tudjuk érvényesíteni az embereknek világszerte a demokráciához való legitim jogukat, és a Maldív szigetek sem jelent különbséget a területen. Kulcsfontosságú, hogy a kormányzat most lépéseket tegyen és demonstrálja azt, hogy elkötelezett a szólásszabadság és a gyülekezés szabadsága mellett. Biztosítania kell azt, hogy az ellenzék is végrehajthatja tevékenységeit, és nincs kitéve az állam részéről zaklatásnak. Ez a Maldív szigeteken a demokrácia számára kulcsfontosságú. Hasonlóképpen független testületek, mint például az Emberi Jogi Bizottság, valamint a Választási Bizottság komoly szerepet töltenek be a demokrácia fenntartásában. Biztosítani kell számukra azt, hogy az alkotmányos mandátumokat és szerepüket végrehajthassák, anélkül, hogy szankcióktól kellene tar- kelljen tartanunk. A média szabadsága is kulcsfontosságú, így ugyanis a közvélemény ellenőrzés alatt tarthatja a kormányzatot. A legális akadályokat ezért fel kell számolni, és biztosítani kell azt, hogy a média elleni támadásokat behatóan alaposan kinyomozzák, és az elkövetőket az igazságszolgáltatás elé állítják. A főképviselő örömmel vette a Maldív szigetek kormányzatának kérését arra vonatkozóan, hogy Nasid úrra vonatkozóan megfigyelőt küldjünk jogi szakértőt, nem csak azért, hogy megvizsgáljuk a Nasid ügyet, hanem a jogszabályok felülvizsgálata érdekében is. Fontos ugyanis ellenőrizni az új büntető bíróság eljárását. Remélhetőleg így megvilágíthatjuk azon területeket, amelyeken a jogállamiság bővíthető, összhangban a 2008-as alkotmányjal és egyéb releváns jogszabályokkal. Ennek alapján a Maldív szigeteki hatóságok és az Európai Unió egyértelmű kiinduló pontról garantálhatják a jogszabályok tiszteletben tartását a Maldív szigeteken már vannak arra vonatkozó bizonyítékok, hogy az iszlámista szélsőségesek aktívan toborozzák a csalódott Maldív szigeteki állampolgárokat a dzsihád érdekében. Az Európai Unió pedig szeretne segítséget nyújtani a hatóságoknak, hogy megküzdjön a radikalizáció mögött meghúzódó okokkal. Ugyanakkor valódi előrelépés mindenek előtt attól függ majd, hogy hogyan jár el a kormányzat, és hogy gyorsan lépéseket tesz annak érdekében, hogy a Maldív szigeteken a politikai rendszer a lehetőleg egészségesebb legyen. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen Mimika alelnök úrnak a nyilatkozatát, és most a képviselőcsoportok vezérszónokai mondják el hozzá fűzni valójukat és mondandójukat. Elsőként az Európai Néppárt képviselőcsoportja nevében Stier képviselő úrnak adok szót. Parancsoljon! gospođo predsjednice kada govorimo o maldivima e, za većinu ljudi. köszönöm szépen. A Maldiv szigetekről beszélve az első dolog, amire gondolunk, legalábbis mi európaiak, az a földi paradicsom. De a helyiek rendkívül eltérő feltételek között élnek, és az életminőség egyre romlik. A Maldív szigetek egykori elnöke most börtönbüntetést kapott, 13 éves börtönbüntetést, és ezzel számos kérdést felvett a Maldív szigeteki demokráciával kapcsolatban a, hogyha arról gondolkodunk, hogy ő bűnös vagy ártatlan, e, az egy dolog, de mindenkinek joga van a tisztességes eljáráshoz. E, az Európai Unió rendkívül fontos szerepet játszott a Maldív szigetek demokratizálódásában, e, a, a szabad választások megszervezésében, amikor is a diktatúrát le rombolták. 2012-ben az először demokratikusan megválasztott elnök Nasid lemondott eddig megmagyarázatlan okokból. A hatóságok autokrata autokraták nem folytatják a demokratikus hagyományokat, és az iszlamista tendenciákhoz állnak közel. Ezért kell Európának ragaszkodnia ahhoz, hogy az ország demokratizálódása folytatódjon, és arra kérem a fő képviselő asszonyt, hogy megtegye ezt. Howitt képviselő úrnak adom meg a szót, Egy perc 30 másodpercben. Parancsoljon! A parlament delegációnak helyettes vezetőjeként igenis örülök, hogy létrejön ez az állásfoglalás, mert ez egy egyértelmű állásfoglalás. Igenis a klímaváltozás érinti ezt az országot, de nem maradhatunk csöndben, hogyha az emberi jogok sérülnek. És természetesen tudjuk, hogy mindent megtennénk annak érdekében, hogyha valakit nem megfelelően kezelnek a letartóztatása során is bántalmazzák. Ezt nem tudjuk elfogadni és a jövőbeli választások során lehetővé kell tenni, hogy szabadon indulhassanak a résztvevők, és egyébként a terrorizmus felvetése vele szemben elképesztő vádakat jelent. A nemzetközi, az Amnesty International is foglalkozik ezzel, és általánosan aggályokat vet fel, sőt tiltakoznak is a civil társadalomban szembeni bánásmód miatt ebben az országban hogyha az Emberi Jogi Bizottság szemére vetik, hogy csalnak, és akkor nem lehet csöndbe maradni, az ENSZ egyetlen tagja sem hallgathat, vonatkozik ez az Európai Unióra és saját hazámra, a nemzetközi közösség tagjaként is. Igenis, a, a korrupció, az erőszak alkalmazása és az újságírókkal szembeni erőszak is hozzátartozik a vádakhoz. Az európai turisták is látják a helyzetet, és éppen ezért szükség van változtatásra. Nem maradhatunk csömbben, amikor az emberi jogok és a demokrácia sérül. Nem képviselő úr hozzászólását Tánok képviselő úrnak adok szót. 1 perc 30 másodpercben madam president in a country better known for tourism. köszönöm szépen ezt az országot inkább turizmus szempontjából ismerjük sajnos az, a demokrácia egyre romlik a szalafizmus egyre terjed és politikai feszültségek vannak a békés tüntetőket letartóztatják a civil társadalmat elhallgattatják a jogrendet manipulálják az ellenzéki politikusokat eltélik. Mohamed Ashid elítélése az első demokratikusan megválasztott elnökről van szó, aki nagyon sokat tett annak érdekében, hogy a demokratikus útra terelje az országot a klímaváltozás elleni harcban, nagyon sokat ért el, és ez a politikával átitatott bírósági rendszernek az első eredménye az ő börtönbe juttatása. Az LKR azt követeli a Maldív kormánytól, hogy azonnal és feltételek nélkül Nasid elnököt engedjék szabadon, reformálják meg a bírósági rendszert, és állítsák vissza a bizalmat a e, jogállamiságban. A, a sária jog alapján be akarják vezetni a kiskorúakra is a halálbüntetést. Ez nagyon nagy aggodalom eh, számunkra. A dzsihadi radikalizá... dzsihadista radikalizáció is nagyon nagy veszély. Ez az állásfoglalás eh, figyelmezteti az európai turistákat, akik az idei óceánba indul, eh, szigeteire indulnak. Remélem, hogy vissza tudjuk még a Madiv szigeteket rántani a lecsúszástól. Le, mr president commissioner and colleagues last month former president nasheed the first democratically elected. a maldivok eh, thirteen évre télték az első megválasztott elnököt eh, terrorizmus eh, vádjával illették. ez elképesztőnek tűnik és láthatjuk hogy itt miről van szó politikai motivációk vannak mögött ne, egyáltalán nem tisztességes eljárás keretében ítélték el, nem kap megfelelő ö, ügyvédi támogatást, orvosi támogatást, amikor erre szükség van, és ö, egy nem tudnak segíteni. A Maldív szigetek súlyosan sérülnek az emberi jogok. Ahmed Rivan esetét említhetnénk az újságíró esetét, aki békésen tüntetett, és mm, láthatjuk a másik oldalon a dzsihadisták erősödését Megfelelően meglehetősen aránytalan nagy számban vannak jelen a harcosok között, és mint számos európai turista utazik ezekre a szigetekre, de fel kell hívni a figyelmüket az EU részéről, hogy milyen esetleges kockázatokkal szembesülhetnek. Abban bízunk, hogy visszatér a jogállamiság, a stabilitás ezen a szigetcsoporton belátható időn belül. Asszony hozzászólását Kósó Pármúj képviselő úr következik egy percben. Parancsoljon! señora presidenta en maldivas tenemos un presidente detenido. köszönöm szépen a maldiv szigeteken eh, a korábbi elnök börtönben van emberi jogi tüntetések folynak és az alapvető emberi jogokat megsértik ezt mind el kell télnünk el is fogjuk télni de az, az emberi jogokat arra is ki kell használ, eh, kihasználják hogy a politikai érdekeket illetve kereskedelmi érdekeket érvényestsék Először is elemezni kell azokat a háborúkat, amelyekben részt veszünk. Irak, Irán, Líbia destabilizációját, Szíria destabilizációját elsősorban ilyen környezetekben jelennek meg és kereskedelmi háttérrel rendelkeznek a problémák a kínai terveket is ellenőzni, elleneznünk kell amelyek a, a kubai tervekre vonatkoznak, kubai gazdaságra vonatkoznak. Nem szabad kettős mércével mérni ezeket a dolgokat. Honduras 2009-re emlékeztetnék. Nem szabad felhasználni ezeket a, ezeket a kérdéseket ilyen célokra. Ön következik. 1 perc 30 másodpercben. Parancsoljon. Okay. Thank you, President. I'm speaking for my... Köszönöm szépen, elnök asszony. A frakció nevében beszélek, de a dél-kelet-ázsiai küldöttség eh, vezetője is vagyok, ide tartozik a, tartoznak a Maldiv szigetek, is, többször jártunk itt, cunami előtt és után egyaránt. Akkor az új alkotmányról tárgyaltak. Olyan folyamat volt ez, ami természetesen támogattunk. A Maldiv szigetek egy új fiatal demokrácia. Um, fejlemények, fejlődtek is a dolgok, javultak is a dolgok, de hát nem megy minden gond nélkül. Nasid volt elnök úr nagyon fontos szerepet játszott ezekben a változásokban, ezt elismerjük, ugyanakkor az Európai Unió kifejezte aggodalmát, amikor egy bíró letartóztatását elrendelték. Nagyon aggasztóak a közelmúlt eseményei. A terrorizmus törvény alatt új vádakat új vádak jelentek meg, az alkotmányos garanciák valahogy nem működnek a Matív-szigeteken. Olyan törvénymódosítások következtek be, amelyek például lehetővé teszik, hogy valaki egy bírósági, negatív bírósági, marasztó bírósági ítélet követően is betöltsön közhivatalt, illetve a felebezés lehetőséget is nehez, megnehezítették. Szerintünk ez nem véletlen egybeesés. Sokunk szerint ez nem az. Az Európai Parlament szeretne, szeretné, hogyha az alkotmányos garanciákat minden Maldív szigeteke árampolgár élvezhetné. Ez elengedhetetlen előfeltétele ahhoz, hogy az éghajlatváltozás által fenyegetett szigetek fennmaradj. Most az egyéni hozzászólók következnek. Elsőként Preda képviselő úrnak adok szót. doamna președintă eh, mohamed nasheed fostul președinte al maldivelor a fost arestat în urmă cu o lună și jumătate pentru a 18-a oară în două zile hónappal ezelőtt nyolcadszor az, elmúlt 25 évben láttuk, hogy hogyan ismétlődnek meg a, az emberi jogok elleni fellépések. És ahogyan korábban is elmondtam, Nasheed 2008-ban az első olyan elnök volt a Maldív-szigeteken, akit demokratikusan választottak meg, úgyhogy az Abdul Gayum féle 30 éves önkényuralmi rendszernek ezzel lett vége plurális demokratikus választások voltak, ezek nagy lépés a demokratizálódás útján, de sajnos ez nem volt elegendő. A politikai helyzet a Maldív szigeteken több, mint aggasztó. Ugyanis az állami intézmények első sorban az igazságügyi igazságszolgáltására gondolok teljes mértékben át van politizálva. 13 évre ítélték el Nasid volt elnököt, és hát a politikai hatalom kíván most igazságot szolgoltatni. A Gajum család támogatja mindezt, aki a korábbi államfőnek az unokatestvére, és korábbi miniszter is egyben. Politikai szempontból sajnos ez a helyzet. Úgyhogy nagyon messze vagyunk még a demokratikus rendszertől, amely mellett letették a voksót 2008-ban a Maldív-szigeteki lakosok, de remélem, hogy visszatérünk ide. Moszka képviselő asszony következik. grazie Presidente, in molte aree del mondo constatiamo lo sgretolamento. Köszönöm, elnök asszony. A világ számos részén láthatjuk azt, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályai esnek szét. Nekünk itt az Európai Unióban ez elfogadhatatlan. Nem maradhatunk szótlanok, amikor ilyesmit látunk. Az alkotmányos eh, válság a Madiv-szigeteken azt követeli tőlünk, hogy először is segítsük a helyzet normalizálódását, az ellenzéki politikai erők biztonságának garantálását, az Európai Unió Sri Lanka és Madrid-szigeteki delegációjától azt kértük, hogy figy kövesse figyelemmel a helyzet alakulását, hogy Mogherini asszony rendelkezzen el mindazon az információval, ami szükséges ahhoz, hogy a két oldalú és a multilaterális kapcsolatokban felléphessen. A Madiv-szigetek demokratikus berendezkedését kell megerősíteni. Köszönöm. Nem, Fronzolika úr következik. Thank you very much, uh, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Világos, hogy a Maldív szigetek már nem csak turista paradicsomként kezelendők, olyan helyé váltak, ahol egyre nagyobb a fundamentalisták által okozott veszély, és a, az igazság szolgáltatás nem megfelelően működik, az emberi jogokat lábbal tiporják. A korábbi elnök Mohamed Nasid ellen ellen indított úgynevezett bírósági eljárás per nem felelt meg az igazságos eljárás követelményeinek és az ország alkotmányának. Mindig is előjártunk abban, hogy támogatjuk a demokrácia konszolidációját, a jó kormányzást, erősítjük a kulcsfontosságú intézményeket, és segítünk a Maldív szigeteknek a szociális, tá a társadalmi változások végrehajtásában a, demokrat, a demokratikus változásokat úgy kell segíteni, hogy először is felszólítjuk az országot, hogy a békés tüntetőket, békés tüntetők elleni erőszakot szüntessék meg, és feleljenek meg minden nemzetközi követelménynek. Köszönöm. Köszönöm a hozzászólását, ezzel a képviselői hozzászólások végére értünk, és áttérünk a KSDI eljárásra öröm elmondanom minden képviselőnek aki kért szót szót is tudok adni. elsőként kukan képviselő úr következik parancsoljon! Köszönöm, köszönöm szépen, elnök asszony. tavaly a választási megfigyelési csapatot vezettem a maldiv szigeteki választásokat figyeltük. elmondhatom hogy a folyamat kielégítően zajlott, mégis a politikai oldalról később a választások napja előtt két héttel az Országos Választási Bizottság eh, két embert is, eh, bizottságból két embert is elmozdította az Alkotmánybíróság, így annak a függetlenségét már nem lehetett garantálni. Egy évvel később Nasi eh, elnök ex elleni vádak komoly kérőjeleket vetnek fel. Minden demokratikus országnak tiszteletben kell tartani a bírósági eljárás alap, ér, alap elveit. Ez nem így van Nasin esetében. Éppen ezért támogatom azt a kezdeményezést, hogy megfigyelőket küldjünk Nasid úr bírósági tárgyalására, hogyha fellebez. Köszönöm. Köszönöm képviselő úr. Következő hozzászólónk Mariász képviselő úr η σύλληψη στις 13 Μαρτίου του Μουχάμετ Νασίδ, του πρώτου δημοκρατικά... Nasid elnök volt az első demokratikusan megválasztott vezetője a Maldív-szigeteknek, viszont letartóztatták 13 évre. Nos, ez az ítélet azt hiszem, hogy teljes mértékben demonstrálja a demokrácia hiányát a Maldív-szigeteken. A, kö, a társadalmat, az újságírókat korlátozza az ország, nincs szólásszabadság, nincs gyülekezési szabadság. Úgyhogy nagyon komoly demokratikus reformokra van szükség az országban. Vissza kell állítani a demokráciát és a jogállamosságot, és a szólásszabadság iráti tiszteletet. A Maldiv szigeteknek végre szembe kell szállni a dzsihádistákkal. Minden eszközt meg kell ragadni ahhoz, hogy a sajtószabadságot és a jogállamiságot megteremtsük. Kis képviselő úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Európa sokat tett a Maldiv-szigetekért, sokféleképpen, gazdasági szempontból, kulturális és politikai politikai szempontból is. Amikor arról beszélünk, hogy az új 2008-as alkotmány új oldalt nyitott, új fejezetet nyitott az állam történelmében, akkor pontosan erről van szó. De a demokrácia sajnos rövid életűnek bizonyult. Nem akarom értékelni, hogy az ország jelenlegi vezetése vajon Kínával vagy az iszlámmal szimpatizál-e, de arról beszéljen nem kell, hogy a korábbi elnöknek joga van igazságos bírósági eljáráshoz, orvosi kezeléshez. És nyíltan ki kell mondanunk, joga van eh, ahhoz, hogy a jogait védjük. Ezért signor presidente c'è una azt gondolom hogy a turisták katalógusaiban nem látszik az a valóság amilyennek mutatkozik a Maldiv szigeteken a valóság. nasheed volt elnök thirteen évre börtönbe kellett vonulnia, nagyon sokan azt mondták, hogy ez politikai kirakatper volt. Több ezer ember ment ki demonstrálni az utcákra ez ellen a fővárosban, Maléban, és azt is meg kell állapítani, hogy egyszerűen megfélemlítik ezeket a demonstrálókat és az újságírókat egyaránt. Az ország tulajdonképpen azon az úton jár, hogy teljesen új irányba halad, újra bevezetésre kerül a halálbüntetést, ami teljes barbárságnak nevezhető. Ezt ellenezzük úgy tűnik, hogy most már kiskorúak, kiskorúakat is halára intélhetnek, 18 év alattiakat. Mindent meg kell tennünk azért, hogy ez az új kormány végre megértse, hogy nem egyfajta alternatíva a jogállamiság. Az a feladatunk, hogy fellépjünk annak érdekében, hogy ez a gyönyörű utazási célpont ne, ne váljon pokollá. Děkuji paní předsedkyně za možnost promluvit. Osobně bych... Köszönöm szépen, hogy megadta nekem a szót. Elnök asszony, személyesen én szeretném támogatni mindazokat az előttem szólókat, aki a, akik a maldiv sziget helyzetéről szóltak. Az ö, korábbi elnök ellen elindított koncepciós per nem felel meg semmiféle szempontból az igazságos bírósági eljárás szempontjainak. A Maldív szigetek radikalizációja olyan jelenség, amely aggaszt minket, és minden turistának, aki szeretne elmenni el ezekre a szigetekre, el kell mondanunk, hogy az a kép, amit a katalógusokban látnak, sajnos nem felel meg a valóságnak. Támogatnunk kell az Európai Bizottság igyekezetét, Magarini asszony igyekezetét abban, hogy biztosítsenek az államnak az eljárásnak a végére értünk megadom Mimika alelnök úrnak a hozzászólás lehetőségét parancsoljon alelnök úr! Köszönöm elnök asszony, tisztelt képviselők! Köszönöm szépen ezt a vitát, amely egyértelműen megmutatta, hogy a demokratikus folyamatot és a jogállamiság kérdését önök hogyan látják. A többség egyformán, ezt üdvözlöm. Ígérhetem, hogy a Maldiv szigeteken a helyzet alakulását folyamatosan figyelme követjük. A külszolgálat és a silankai delegáció Maldív hatóságokkal kapcsolatban lesz a civil társadalom képviselőivel, a politikai erőkkel. Azt várjuk a Maldív szigetek kormányától, hogy az Európai Unió politikai és jogi eh, segítségét fogadják el. Ezek az európai szakértők ugyanis lehetőséget biztosítanának arra, hogy érdemi párbeszéd eh, kezdődjön az igazságügy reformjára. Az Európai Unió továbbra is figyelme követi az iszlám radikalizáció folyamatát. Az európai napi renden ez nem kell mondanom, hogy mennyire fontos. Éppen ezért mindent megteszünk majd annak érdekében, hogy a Maldív szigeteken egy nyílt demokrácia épülhessen, ahol az emberek alapvető jogait tiszteletben tartják. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm alelnök úr záró gondolatait, tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a vita lezárásaként hét állásfoglalásra irányuló indtványt juttattak el hozzám. ezzel a vita végére értünk és a vitát be is rekeztem. szavazásra a holnapi nap fog majd sor kerülni. és most áttérünk a következő napirendi pont tárgyalására ami